proszę państwa otwieram nasze spotkanie. jeśli chodzi folytatjuk az ülést. találkoztam a koordinátorokkal ma most kezdődő ülés előtt. Mindenek előtt a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét kellene elfogadnunk. Az új típusú lébe, élelmiszerekkel kapcsolatban van egy előadónk. Emlékeztetni szeretnék közben arra még, hogy Tolmácsolás német, francia, olasz nyelvre van, lengyelből. Elfogadták már, vagy elfogadtuk már a jegyzőkönyvet, elnök ez olyan gyorsan ment. Sor kerül még rá amit mondtam, az az volt, amennyiben nincs megjegyzés hozzá, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Jó, akkor ennyit szerettem volna a hármas napi dendri ponthoz mondani. Parancsolj! Köszönöm szépen! Az utolsó ülés jegyzőkönyvére hivatkozva a 18. ponthoz szeretnék megjegyezni valamit. Jó dolog, hogy Strasbourgban sikerült egy jó vitát lebonyolítani ezzel kapcsolatban. Jó az állásfoglalás is, de most folytatnunk kell a konkrét munkát, úgy gondolom. Úgy vélem, hogy az összes szektor tényleg a végrehajtás során is intenzíven kell, hogy részt vegyen ebben Függetlenül attól, hogy állattenyésztésről vagy bármi másról beszélünk, Hollandiában is volt még egy nagy vita erről. Úgy gondolom, hogy itt nem csak mezőgazdasági pénzekről beszélünk. Érdemes lenne ezt alaposan átnézni, hogy az állásfoglalást megfelelően végre lehessen hajtani. Ezzel kéne kezdeni, és utána a többi. Tényleg meg kell nézni, milyen mélységbe haladunk ezzel. Természetesen mondja az elnök, érdekes a megjegyzés, tudomásul vesszük és regisztráljuk is. Ezzel eljutottunk a negyedik napi rendi ponthoz. Mint már elmondtam, a hetedik pontot, a kincedik pont után kezeljük majd Fran francia, dán, spanyol, portugál, magyar, litván, lett lengyel, bolgár és román nyelvű van tolmácsolás, illetve francia, német és olasz és holland is van. Most pedig egy tanulmányról beszélünk, amelyet az EU világpiaci jelenlétével kapcsolatban készítettek a mezőgazdasági területen a jelenlegi pozícióról és perspektíváról van szó a versenyképességi szempontból. Mindenek előtt a negatív hatásokat fogjuk megvitatni, mivel jár az orosz embargó, és természetesen egyéb kereskedelmi tárgyalásokat is figyelembe kell venni. Illetőleg a mezőgazdaság és élelmiszerpiacokat is gorcsi alá veszek az EU-ban. A szakértőnket üdvözlöm, José Marcia Alvarez Korken urat, a Valenciai Egyetemtől jött közénk. Az EU versenypiaci helyzetéről beszél majd globális szinten. El fogja mondani azt is, hogy mennyire tudunk versenyképesen részt venni a nemzetközi kereskedelemben, és egy néhány stratégiai ajánlást is hallunk majd. Ahogy az lenni szokott, először meghallgatjuk az ő előadását, tehát a szakértő előadását, utána pedig a képviselőké a szó, hogy hozzászóljanak, kérdezzenek. Meg is adom a szót önnek mindjárt. Természetesen időszűkében vagyunk, ez mindig így van, nyilván nem lepi meg Köszönöm szépen, elnök úr. Öröm számomra, hogy ezen a fórumon szólhatok önökhöz. El kell, hogy mondjam, a tanulmányt még az orosz embargó előtt készítettük, vagyis ennek a hatásait mi itt nem tudtuk figyelembe venni. Vagyis Oroszország, mint célország a 28 tagállamból az EU exportjának 10%-áért felel, de ezt nem vettük figyelembe, mondom különösebben itt. Inkább középtávú témákról van szó, tehát középtávon minek van jelentőség, a kereskedelem technikai helyzetről is akarok beszélni, a globális szinten, a világpiacon. Szakértőként foglalkozunk egy néhány fontos ügyel, a versenyképességgel, egy néhány esettanulmányt is készítettünk bizonyos értékteremtési láncok kapcsán, és a végén egy néhány következtetéssel szeretnénk eljutni az ajánlásokig. Vegyük az összefüggéseket, a hátteret. A kiindulási helyzet az, hogy az EU vezető pozíciót tölt be ezen a területen, ami azt jelenti, hogy 87%-ban többletértéket jelentő, jelentő értékes termékekről, feldolgozott termékekről van szó, amiket kiviszünk, de vannak bizonyos a piac, a belső piac töredékezettségből ez adódó elemek, amelyek nem szerencsések, és továbbra is fennállnak e, töredezettségből adódóan ilyen problémák. Nem sikerült az egységes piacot még teljes egészében megvalósítani a tanulmányt egyébként valamennyi 28 áll, a 28 állam helyzete alapján készítettük, így vizsgáltuk meg a nemzetközi piacokon a versenyképességet, illetőleg a politika befolyását is megpróbáltuk megvizsgálni ebben a szektorban. Mit ért lettünk versenyképesség alatt, már ez is egy első téma természetesen, definíciókról beszélnünk, például itt szerepel egy olyan meghatározás, amely a versenyképességet egységként kezeli, versenyképes ágazatokról és országokról beszélünk, akkor, hogyha ér, minőségi termékeket versenyképes áron tudnak szállítani, és lehetővé teszik egyben azt is, hogy megfelelő jövedelemtermelés alakuljon ki, és munkahelyeket is teremtsenek. Tehát egyrészt a jövedelm, jövedék, jövedelmekről van szó, másrészt pedig arról, hogy ez mindez hogyan lehet fenntartható. A versenyképességről van tehát szó. Ezt két szempontból vizsgáljuk. Egyrészt a nemzetközi, nemzetközi piaci kvóták szempontjából, és ugye mind, nekem alacsonyan kell, alacsony költségen kell előállítanom, hogy versenyképes legyek, de ennek vannak más formája is, ennek ezt más szempontból is lehet vizsgálni, ez pedig az, hogy a termelékenység mutatója hogyan alakul. Itt arról van szó, hogy hosszú távon kell megfelelő minőséget, illetve megfelelő mennyiséget elérni, és ezáltal mindkét fél nyerő lehet, hiszen bevételhez juthatunk. A minőség, az innováció, a termékek eredete, a piacok közelsége, illetve akár a hagyomány is hatással lehet a versenyre. Milyen módszereket használtunk fel a vizsgálat során? Három egymást kiegészítő módszer volt. Először is az export komponens normalizált, standardizált jelzőit használtuk. A második dolog, nagyszámú, szó, nagyszámú öm, szakértővel egyeztettünk, összesen 158-an válaszoltak az online kérdésünkre. Nagyon nagy volt a tudományos világ részesedése, de ott voltak a mezőgazdasági szervezetek is, a különböző köztisztviselők, a különböző ágazati vagy ágazat közi szervezetek, ott voltak a nagybani és a, a nagybani kereskedők, illetve a viszonteladók is. Az, a teljes élelmiszerláncot vizsgáltuk, tehát nem csak az előállítást, nem csak a termelést, hanem az összes, a termék előállításának összes fázisát vizsgáltuk. Nézzük az eredményeket, és nagyon le fogom egyszerűsíteni azt, amit mondok, mert vannak, termé- vannak ágazatonkénti eredmények, illetve vannak nemzeti, tehát tagállami eredmények. Nézzük például az export market share-t, az Európai Unió részesedése a világon, az export részesedése az elmúlt 10 év során ez csökkent, majdnem 25% volt ez 10 évvel ezelőtt, 2011-ben volt a legalacsonyabb, 15%, és aztán enyhén elkezdett ismételten emelkedni. Tehát a nemzetközi piacon csökkent a részesedése az EU-nak. Aztán a Net Export Indicator. Itt láthatjuk, hogy ez negatív volt, csökkent 2008-as évig, és aztán fellendült, de nézzék csak meg. Volt egy olyan időszak, hogyan lehet ezt a két dolgot egy, egyezt, összeegyeztetni? Ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy csökkent a belső piacon a kereslet, ezért lettünk exportőrök, és ez egyáltalán nem jó hír. Egyébként nagyon nagyok az eltérések az Európai Uniós tagállamok között. Bizonyos tagállamok elég sikeresek voltak, például a balti államok, Luxemburg, Lengyelország, Portugália és Románia. Más tagállamok esetében elég nagy volt a visszaesés, Dánia, Magyarország, Szlovénia tartozik ide. A többi ország az átlagot képviseli, de a legtöbb ország esetében elmondhatjuk azt, hogy a nemzetközi piacon az export részesedésük csökkent. Aztán egészen máshogy alakulnak a különböző ágazatok. A hústermékek esetében, főleg a sertéshús esetében sikerről beszélhetünk. Ide tartoznak a zöldségek, gyümölcsök, illetve a gabonák, gabonák is. Aztán a cukor, a, az olajos magvak, illetve a gabona feldolgozóipar, az, ez már kevésbé volt, nem, kevésbé optimista a helyzet, illetve a tejiparban egészen egyértelműen elmondható, hogy csökkent a versenyképességünk és hasonló helyzet az italokkal és a borokkal is. Mi, az, mi mindezek után a szakértők véleménye vannak közöttük optimisták és kevésbé optimisták. Miért optimisták? Azért, mert jó a minőség, és komoly növekedési potenciálja van az Európai Uniós agrár- és élelmiszeriparnál. Kevésbé optimisták a szakértők, mert nem túl valószínű, hogy munkahelyeket tud generálni ez az ágazat, illetve a kereskedelmi egyensúly esetében sem túl jó a helyzet néhány ágazatban, illetve nagyon sok szakértő úgy gondolja, hogy a külső kereslet nem oldja meg egészében a problémát. Segít valamennyi, de nagyon fontos az, hogy a belső piacra is odafigyeljünk. Aztán a szakértők várják azt is, hogy javuljon a versenyhelyzet. Bizonyos ágazatokat nagyon megviselt ugyanis a válság, például a teiparban elmondható az, hogy mivel annyira e, rosszul érintette ezt az ágazatot a válság, bizonyára fellendül majd az. Ugyanez a helyzet a földközi tengeri, a mediterrán ágazatokkal, bor, e, olívaolaj, illetve a gabona exportokra is vonatkozik ez, hiszen egyre nagyobb az Európán kívüli országokban a keresletet, itt is pozitívak a kilátások. Nézzük a versenyképességi faktorokat. Sok mindent vizsgáltunk, három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az a mezőgazdaság termelékenységére vonatkozik, ez a, a láncnak csak egyetlen része, tehát csak a termelés, amit a mezőgazda tesz, illetve más, más elemekre is kitérek majd. Nos, ami a termelékenységet illeti, elég gyengék, a, elég gyenge a gazdaságok szerkezete, nagyon sok a kicsi, kevesebb, mint két hektárnyi gazdaság. Nem túl nagy arra az esély, vagy arra a potenciál, hogy a hozamot növeljék az Unióban, vagy annak nagy részén. Aztán nézzük, hogy hogy áll a koordináció, hogyan áll a koordináció az értéklánccal. Ugye nyilván a jó szervezettség az alapfeltétele a megfelelő versenyképességnek, ezáltal az egész értéklánc fellendülne. A különböző termelői szervezeteknek elég gyér a tárgyaló ereje, és ezeken a szervezeteken belül a kormányzás, a vezetés sem megfelelő, ezt kell megerősíteni. Illetve a versenyszabályok működése és a versenyszabályok és a termelői szervezetek működése között van egyfajta konfliktus. Megnéztük az innováció hatását is. Egyfajta fókuszváltás történt a, mezőgazdaság, a közös mezőgazdasági politikán belül és ez optimistává tett minket innovációval kapcsolatban, hiszen lehet ezt mobilizálni, ki lehet használni ezt az innovációs potenciált, és ez oda, oda vezet minket egy újabb problémához. Nagyon fontos a lánc tagjai a tudományos világ között a különböző kapcsolatokat helyre kell állítani, olyan, mintha külön világban élnének, sajnálatos módon a tudás fel van aprózódva, és ez mindenképpen rosszat tesz az innovációnak, illetve a vidékfejlesztési politikában az, politikának az Unióban. Kicsit most szeretnék eltérni a témámtól, nem sokáig. Láttuk néhány grafikont már az USA-val kapcsolatban, de ez például a 15 régi tagállam látható ezen a grafikonon, illetve azt láthatjuk, hogy hogyan alakul a termelékenységi eltérés az USA és a régi tagállamok között. Nem csak azt kell figyelni, hogy milyen az arány, hanem azt is figyelni kell, hogy hogyan alakulnak a görbék. A mezőgazdaságban elvileg nem rosszabb a helyzet, a görbe alakulása szempontjából, mint más ágazatokban, sőt, kicsit csökkent is az elmúlt időszakban az eltérés a két régió között, tehát ez a komparatív összehasonlítás nem túlságosan negatív. Aztán nézzük a gabonák hozamát. Az USA-ban a hozam a kukorica és a rizs esetében nagyobb, de a többi gabona esetében jobb a helyzet az EU-ban. Tehát itt kevesebb az esély annak, hogy még növekedni fog a bevételünk. Az elmúlt években 2001-2009-ben Európában, Északon és Dél-Európában is gyorsabban nőtt a termelékenységi, a totális termelékenységi faktor, mint, mint az USA-ban. De összevetve mindent, a növekedés lassabb volt. Aztán mi a helyzet a kutatása és fejlesztése fordított állami vagy uniós költségvetése? Alapvetően az USA-ban és az EU-ban hasonlóak ezek, a, ezek az összegek, de, és ezek lehetnek egyébként nagy vállalatok is, de ha megnézzük, hogy mi a kutatásfejlesztést támogatásánál a helyzet, ami a privát szférát illeti, láthatjuk, hogy hatalmas az eltérés. Nyilván az európai szakpolitikáknak erre, ezzel is foglalkozni kell. Az USA-ban sokkal nagyobb a privát támogatás. Aztán voltak esettanulmányaink is versenyképességre vonatkozóan, például a gabonák esetében egyre nagyobb a kereslet, és állandóan változnak az, ágyak, az árak, aztán a teiparban itt egyre nő, egyre nő a kereslet, a marha esetében nagyon, nem túl sok profitot generál, és a Mercosur ugye árakkal nekünk, aztán ott van a zöldség és gyümölcsipar, itt nagyon fontos a válság megelő, megelőzés, illetve az oliva olaj esetében nagyon fontos az, hogy nem hagyományos piacok is feljövőben vannak, illetve fontos, hogy a különböző normákat harmonizáljuk, illetve a, a, az utolsó, a bor piac, itt verseny van az régi és az új világok között. Mi a szakpolitikák szerepe, illetve, illetve súlya? Nos, itt több dolgot kell tudnunk. Az első pillérben ott van a közvetlen kifizetések hatása. Úgy tűnik, hogy ezek a kifizetések lassabbá teszik középtávon az ösztönző, az ösztönző politikák alkalmazását de sajnálatos módon nagyon nagy a függőség is. Második pillér. A fenntarthatóság, a versenyképesség és az innováció fellendítésére nagyon nagy a potenciál. Ne feledjük el, hogy a legutóbbi, a jelenlegi 2014-2020-as költségvetésben 13%-kal kevesebbet kap a, a kap, és ez nyilván hatással lesz majd. Nézzük a kereskedelmi kitekintést. A ö, lánc működésére is hatással lesz mindez, illetve nagyon fontos az, hogy megvannak -e a oldalú megállapodások, mert fönnáll annak a veszélye, hogy a transatlanti szerződés megváltoztatja a normákat, és így gyengébbek lesznek a normák, rugalmasabban, fog, rugalmasabban fogjuk kezelni majd az európai normákat. Aztán felmerül még a klímaváltozás és a fenntarthatóság kérdése is. Az, a tanulmány szerint a termelők fenntartással kezelik ezt, Másrészt viszont nagyon sok innovált, nagyon megmozgatja ezt a feltalálók az inno, innovációval foglalkozó képzeletét, tehát lehetőségként is felfogható ez. Utolsó diám a következtetésekről és az ajánlásokról szól, arról, hogy mindezzel az elemzéssel mire is jutottunk, mi a végső mondani valunk. Láthattuk, hogy elég jó a teljesítménye az Európai Uniós agrárpiacnak, de nem kiegyensúlyozott. Egyes régiók versenyképesebbek, mások kevésbé, és fragmentálva van az európai piac, a belső piac. Erre oda kéne figyelni. Tehát jó lenne, hogyha az értéklánc jobban működne a belső piacon. Kiemeljük azt is, hogy hatékonyabb, hatásosabb és kevésbé bürokratikus szabályokra van szükség, ezt igénylik a KKV-k elsősorban. Azt is kiemeltük, hogy a versenyképességet, hogy a versenyképesség nem független a ö, szociális és területi kohéziótól, a két dolog kapcsolódik. Nagyon fontos az is, hogy nem csak a külső piacokon kell jól teljesíteni, hanem a belső piacon, akár a helyi piacokon is. A külkereskedelem jó stratégia, de ehhez az kell, hogy megfelelően kiegyensúlyozott legyen a játszma, tehát egyelő felek, felek mérjék össze erejüket. Például a TRIPS vagy a VTO szabály, a TRIP vagy a VTO szabályok mondják ki a, a mondjuk az eredetet, az eredet megjelölés kötelezettségét. Említettük a második pillért is, amit ki lehetne használni, de elég sok időt elvesztegettünk aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kutatás fejlesztésben, illetve az innovációban partneri kapcsolatokat dolgozzunk ki, együtt kell működni az állami és a magánszférának, hogy lehetőséget teremtsenek, hogy a, regi- a helyi és a regionális ágazatot össze tudják kapcsolni, illetve hogy a KKV-kkal is jót tegyenek. Ezzel a tanulmány ismertetésének végére értem. Köszönöm szépen a figyelmet. Bardzo panu dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig elérkezett az ideje a rövid felszólalásnak a bizottság részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget, hogy röviden reagáljak erre a tanulmányra, amelyet köszöntünk. Annak is Örülünk, hogy eh, a verseny az Európai Unió agrár élelmezési ágazatára nagyobb hangsúlyt helyezünk. Nagyon sok új információt látunk ebben a tanulmányban, és számos más kérdést eh, is eh, középpontba helyez, például, hogy az Európai Uniót nettó exportőré váljon, a netto importőrből, hogyha az agrár és élelmezésre gondolok. És azt gondolom, hogy ez a versenyképességünk szempontjából egy nagyon fontos tényező. Szükség lenne azonban a mélyebb elemzésre, hogyha konkrétabb válaszokat keresünk, és a tagállamok szintjén is mélyreható vizsgálatokra volna szükség, főleg a konkrét számokat illetően. Ami a költségalapú versenyképesség és a minőség alapú versenyképességet illeti, azt gondolom, hogy ezek helyes meglátások és felvetések. És a versenyképesség felosztása, ahogyan itt a tanulmányban szerepel, az azért még nem eléggé kiforrott. Az Európai Unió teljes gazdasága függ ettől az említett ágazattól, főleg ha arra gondolunk, hogy hogyan tudunk az értékteremtő láncban valóban hozzáadott értéket teremteni. És ez természetesen számos olyan kérdés felvet, ami mind-mind kihívás jelent a teljes gazdaságunk számára. Az EU versenyképességét egyébként nem lehet az alapján megítélni, hogy csökkent 2001 és 2010 között a kivitel, mert a feltörekvő országokban ez a mutató az említett időszakban úgy alakult, hogy egyre nagyobb területen tudtak termelni, miközben az EU meg tudta tartani a részesedését a világpiacon. Viszont természetesen azt is látnunk kell, hogy nálunk már nincs lehetőség tovább kiterjeszteni az agrárterületeinket. Az, hogy csökken az Európai Unió export, exportja az agrárterületen, hiszen csökkennek ugye a támogatások, akár hozhatott volna más eredményt is. Hiszen egyrészt az értékben növekedést látunk, és a mennyiségben is, az agrár exportban, tehát e másik előjele is lehetett volna itt az eredménynek. Azt gondolom, hogy az egyes pillér alá tartozó kifizetések és a, az itt elhangzottak, és a kettes pillér alap alatt említett nagy potenciál is hagy némi kívánnivalót, mert mindkét pillér alatti kifizetések, ha megfelelően célzottak, még nem kapott megfelelő vizsgálatot. Mégis azt gondolom, hogy ez megfelelő kiegészítést jelent a, a gazdálkodók számára azonban a támogatás és a termékek és a termelékenység közötti kapcsolatot jobban kell vizsgálnunk, főleg a világ piaci ára kontextusában, ezt pedig eddig nem vizsgáltuk. Nagyon bízunk abban, hogy lesznek olyan területek, ahol mélyebb elemzést végeznek, és ennek alapján komolyabb politikai következtetéseket is le tudunk vonni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kilenc hozzászólónk van mindeddig. Több nincs ezek szerint. Ön már a tizedik. Ezzel le is zárom aztán a hozzászólók listáját, 11-en lettünk közben, hiszen utóbb még Csolos úr is vendégként érkezik hozzánk, ezért kérem, hogy röviden mondják el a véleményeket, mondjuk egy-másfél percben, ha módot látnak rá, és akkor egy kis idő jut a válaszokra is, tesz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm hogy bemutatták a tanulmányt. Nagyon érdekes részleteket láthattunk. Egy rövid kérdésem van önhöz. Ön azt mondta, hogy 13%-os csökkentésről beszélünk az EU költségvetésében. Figyelembe vették azt is, hogy tulajdonképpen lényegesen többről van szó a greening miatt, hiszen költségek keletkeznek a gazdák számára, miért csak egy bajor példát mondanék. Ha eddig a bajor szabadállam 900 eurót fizetett a méhek miatt. Most 350 eurót le kell vonni a szántóföldeknél, de hogy kettős támogatásról beszéljünk itt a greening keretében, ezért örültek ezek a javaslatok. Ezért azt gondolom, hogy a 13% még nem is a valóságot tükrözi. Valójában 30%-kal kevesebbről beszélünk a termelékenységnél, mert ez a 30% nincs meg és ami itt a bizottság megjegyzését illeti az első, és ugye ami az alaptámogatást jelenti, és a második pillér, ami a különböző előírásokra vonatkozik, amelyek olyanan keletkeznek. A mostani agrárpolitika komoly nehézséget jelent. A második pillért el kell számolni az első pillérrel a greening keretei között, és attól tartok, hogy nagyon komoly termelékenységveszteséggel számíthatunk, hogyha meg végrehajtják ezt a programot Európában. Ön hogy gondolja? De Castro úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a professzor úrnak, hogy ilyen kiválóan előadta ezt a tanulmányt, biztos el fogjuk olvasni, nagyon érdekes volt. Egy kérdést szeretnék föltenni, említette a termelékenységet, és hangsúlyozta, hogy Európa egyre inkább a nagyot hozzá, magasabb hozzáadott értékű élelmiszer termékeket exportálja. Nem tudom, hogy tud erre válaszolni, vizsgálták ezt ezzel kapcsolatban mennyi, hogy le, fel lehet-e becsülni, hogy torzul-e a versenyhelyzet, tehát az európai normák mennyire hozzák kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe az európaiakat. Ugye minőségi normákat kell betartani, ezekre természetesen büszkék vagyunk, illetve ott vannak az állatjóléti normák is, erre is büszkék vagyunk, de a világban vannak más országok, ahol nem kell betartani ezeket a szabályokat, tehát nyilvánvalóan hatással van mindez a versenyképességre. Kérdezném a véleményét ezzel a kapcsolatban. Dziękuję, pan poseł Hausling. Häusling úr. Köszönöm szépen a tanulmányt, ez a megismétlése annak, amit évek óta hallunk, egyre több az export, egyre jobb a helyzet. Csak a valóság mutat más képet. Három konkrét kérdést szeretnék ezért feltenni. Az első, az Európai Unió export stratégia mennyiben függ a közvetlen kifizetésektől? Csak egy példát mondok 35 centből nem lehet Európában tejet előállítani, miközben ilyen árakkal versenyzünk a világpiacon. Mi lenne, ha a közvetlen kifizetések megszűnnének, akkor az egész területen már nem is lennének versenyképes struktúráink Európában. A második pont. Újra és újra hivatkozunk a sertéstenyésztés sikerére, ami egy nagy siker projekt állítólag, mennyiben függünk attól, hogy egyre olcsóbb takarmányt hozunk be harmadik államoktól. 24 millió hektárnyi szóját importálunk az Európai Unióba. Azt úgy csinálunk, mintha ez természetes, természeti törvény lenne, hogy ez mindig rendelkezésre áll. Mi történik majd a versenyképességünkkel, ha ez már nem áll rendelkezésre? A harmadik kérdés pedig, mi ez a gazdák szempontjából lehet érdekes. Azt mondták, hogy túl sok a kis gazda. Jó, hát ők nem igen a világpiacon lépnek egymást lyuk szemére szerintem, és mennyi marad a gazdáknál az értékteremtésből a végén, az értékteremtési láncból, hogyha ilyen viszonylag olcsó árakkal kell konkurálniuk a világpiacon. Szendre asszony. Köszönöm szépen. Azt a kérdést szerettem volna feltenni, hogy ebben a tanulmányban vizsgálták-e azt, hogy a kics gazdák, vagy közepes gazdák helyzete mennyire változott a belső piacon amiatt, hogy immáron exportra termel a kap. Pan poseł Bové úr. Jó napot kívánok! A termelékenység témája talán a meg, nem a megfelelő megközelítés véleményem szerint, hiszen a kivitel az egy töbletet jelent valójában. Hogyha megnézzük például a tejtermelést, a tejipari termékeket, akkor látjuk, hogy egyre több a töblet, három nagy termelő van, ugye Új-Zéland, Európa és az Egyesült Államok egyre nehezebb helyzetben vannak, és azt látjuk, hogy a kivitellel a mezőgazdaság nem sokat nyer valójában. A következtetéseinkben azt mondják, hogy a kétoldalú tárgyalásokon erőteljesebb pozíciót kéne elfoglalni de ami a kétoldalú szerződéseket illeti, ez ahhoz vezet majd, hogy csökken a termelés idővel. 10-15 százalékról szoktunk beszélni. A marhahús esetében ennyit érinthet ez az európai termelésben. Hogyha exportstratégiát követünk, akkor azzal tisztában kell lenni, hogy ez a gazdáknak nem sokat hoz, ez csak a nagy cégeknek, a nagy vállalkozásoknak hoz valamit, mert ők kizsigerelik a gazdákat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon érdekes előadást hallottunk a versenyképességről, a globális keretek között, a TTIP is szóba került. Ez érintett körök azt mondják, hogy törekedni kell az egyenlő feltételekre. A 18. oldalon azt olvasom, hogy a TTIP-el, amit egyébként ön is mondott, végül is eljutunk a legkisebb közös többszörösre, az lesz a standard, hogy ez versenyképességi hátrányt okoz számunkra. Hogy tudunk ezzel szembeszállni, hogyha az importőrök például alacsonyabb szintű előírásokkal akarnak betörni a piacainkra, mit mondanak a kutatók erre? Ez érdekelne, illetőleg a bizottság stratégiája mit tartalmaz azért említett veszélyel kapcsolatban. Köszönöm, Tantan úr. Köszönöm. Egészen egyszerű kérdést fogok feltenni. Azt mondta a hozzászólásában, hogy a termelők tárgyalási ereje, súlya elég kicsi, és a versenyszabályok nagy problémákat okoznak nekik. Egyébként a tanulmányt még 2013-as szabályok alapján készítették, az új szabályokat még nem tudták figyelembe venni? Köszönöm, mondja az elnök. Luáz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A versenyképesség súlyos terhet jelent, hiszen a termelési költségeink időnként meglehetősen magasak. Gondoljunk csak Brazíliára, az Egyesült Államokra mennyivel olcsóbban termelnek ott. Ezek azok az államok, ahol biztosítanak egy minimális jövedelmet, de Oroszországra is gondolnunk kell. Nyilvánvaló, hogy Oroszország a saját mezőgazdaságát még fejleszteni fogja, és a saját piacainkon is konkurenciát jelent majd. A kérdés tehát az, hogy a jövőben hogyan tudunk versenyképesebbek maradni, hogyha még magasabb lesz a parlagoltatási előírás 3%, most aztán jövő évről még magasabb a pihentetés, a leeső támogatás, hogyan tudunk majd a jövőben cukrot kivinni, illetőleg baromfi húst, miközben azt látjuk, hogy a legmagasabbak a költségeink a termelésben. Wojciechowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a nagyon érdekes előadást. Ha jól értettem az említett táblázatot, itt azt látjuk, hogy az EU milyen részesedéssel rendelkezik a világpiacon, ez nagyon jelentős csökkenést jelent 15%-ra mi azt jelenti, hogy világviszonylatban lekezdünk lemaradni. Az az érzésem ezért, hogy kevés indikátorunk, mutatónk van, amelyek segítségével össze tudjuk hasonlítani a termékeinket a világpiacon, és ezt fel kéne osztani tagállamokra is. Hogyha Eurostat alapján járunk el, akkor azt látjuk, hogy Lengyelország például jelentős export kávé és tea esetében, de hát ez nem függ össze a lengyel mezőgazdasággal, tehát országonkénti felosztásra is szükség lenne, mert különben nem tudunk helyes következtetéseket levonni. Talán ez alapján sokan gondolják, hogy Lengyelországban, a balti országokban nagyon gyorsan fejlődik a mezőgazdaság, Hollandiában pedig válságban pedig látjuk, hogy pont a fordítottja az igaz. Azt látjuk, hogy az új tagállamoknak időnként komoly nehézségeik vannak a mezőgazdaságban. A helyzet távolról sem olyan rózsás, mint ahogy ezek az adatok mutatnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. nyilván egy alacsonyabb szintről gyorsabban lehet növekedni, mint ha már magas szintről indulunk. Lopé úr. Itt a tanulmányban az elmúlt időszak számaival dolgozunk. Hogyha még nem volt orosz válság, azt nem tudtuk figyelembe venni és 2014-re, 2015-re vannak bizonyos kivetítések, prognózisok, de látjuk közben, hogy ez nem egészen így alakul, és önök is említik, hogy a kisebb szervezeteknek nem, rend, nem rendelkeznek megfelelő tárgyalási súlyjal, de és hát szóba kerül még az is, hogy országokat nem tudunk összevetni, bizonyos országokban a termelői szervezetekben nagyon sokan vesznek részt, míg Litvániában csak 15% szervezett gazda a szövetkezetekben. Lehet, hogy erősíteni kellene a szövetkezeti rendszert, vagy ösztönözni kellene a szövetkezeti rendszer létrehozását. Úgy gondolom, hogy ezt ajánlásként egyértelműbben kéne megfogalmazni és a fizetéseket is egyszerűsítenek ellen a gazdák és a külvilág között. Kudera. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Álvarez úrnak, nagyon jó volt ez az előadás. Nagyon érdekes a téma. Azért már figyelmesebben is el kell olvasni az anyagot. Két konkrét kérdést szeretnék föltenni. egy képviselőtársam már utalt erre a témára, de még egyszer rákérdeznék. A gazdáknak egy elég limitált, korlátozott a tárgyaló ereje, és a versenyképességi szabályok is talán negatívan hatnak rájuk. Említette azt is, hogy a versenyképességen sokat segítene, hogyha jól lenne, jól lenne szervezve a piac. Mit tehetnek a gazdák, hogyan lehet őket jobban szervezni, és ugye nem csak az Európai unió belül kell versenyképesnek kell lenni, ugye a tagállamok között is más szabályok vannak, minden egyes tagállamban eltérőek a szabályok, hogyan lehetne ezt egy kicsit harmonizálni? Mit gondol a szövetkezeti rendszerről? Hasznosak ezek a formációk? Segítenek ezek a szervezettségem? Köszönöm szépen. Kívánnak -e reagálni még, mielőtt a szakértő válaszolnak kérdésekre a bizottság részéről? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid pontot, mert a bizottsághoz fordultak kérdésekkel. Először is a greening és a költségek illetve a termelékenység ügye. A greening folyamatos pihentetéssel foglalkozik, ez természetesen negatív hatása van a termelékenységre, és ez természetesen az emissziót csökkenti. Greening arról szól, hogy javítsuk a talaj minőséget eh, vetésforgó segítségével, és eh, világossá kell tenni, hogy eh, ez egy bonyolultabb folyamat az, EFA, az EFA, de ezt alkalmazni kell, gyakorlatilag 1-2 százalékra vonatkozik csak az elérhető földterület vonatkozásában. Nem akarom elkerülni a vitát, csak megfelelő összefüggésben kell látni ezt azt hiszem, hogy a termelékenységre ennek nincs nagy hatása végül is. Aztán nézzük meg a közvetlen kifizetéseket. A legnagyobb probléma ha az európai mezőgazdasággal, hogyha közvetlen kifizetésekről beszélünk, akkor ez nem a versenyképességnek árt elsősorban, itt láttunk erre számokat, és a legnagyobb hatás szociális és strukturális területen jelentkezik. Az európai mezőgazdaság gazdasági szempontból még versenyképesebb lenne a közvetlen kifizetések nélkül, de hát a szociális költségek nagyon magasak lennének, hiszen elhagynák a mezőgazdaságot számosan a termelők közül, főleg az sérülékeny területekkel, ezért kell foglalkoznunk a témával, és egy me- kiegyensúlyozott megközelítés van szükség. Gazdasági, környezeti és szociális aspektusokat egyaránt figyelembe kell venni, ami pedig a következő, a milyen szerepet játszik a kereskedelem. Ha megnézzük Európának, stabil, akár még csökkenő lakossága is van, miközben a világ lakossága növekszik, és a GDP növekedés is nagyon alacsony Európában, a világ gyorsabban növekszik, és gyakorlatilag telített az élelmiszertermelés és fogyasztás területén Európa, tehát nincsen növekedés, magas áron termelünk. Ide tartozik az, hogy a földárak is magasak, a régi világ része vagyunk ezen a területen, tehát vannak lehet, lehetőségeink, ezeket ki kell laknázni, és ha ezt nem tesszük meg, akkor Európa igenis a mezőgazdaságban sokat veszít, a növekedés területén, és új lehetőséget is veszít. Meg kell találni annak a módját, hogy értékes termékeket állítsunk elő, és ehhez meg kell vizsgálni az elmúlt tíz évben mit csináltunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Garcia úr, kérem válaszoljon. Eh, muchas eh, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokféle kérdést kaptam, voltak nagyon mély, részletes kérdések is. Elnézést kérek, hogyha válaszban valamit kifelejtek, de megpróbálok választ adni. Szerintem sikerült elérni a tanulmány legfőbb célját, ez vagyis azt, hogy vitát keltsünk, el kell mélyülni a kérdésben, és folytatni kell a munkát az Európai Parlamentben, és, illet, és a bizottságban és más európai intézményeknél is. Válaszolnék Janotis úr kérdésére valóban vannak még olyan vetületek, amin, amit komolyabban meg kell vizsgálni. Kétféleképpen vizsgáltuk a versenyképességet. Köszönöm az ezzel kapcsolatos ötletét, ezt a két vizsgálatot fogjuk majd elmélyíteni, ezt a két szempontot fogjuk majd elmélyíteni a jövőben. Nem vetem el azt sem, hogy a támogatások megváltoztatása a exportpiacon is megváltoztatta a kvótákat, aztán a pillérek között is megváltozott a dinamika, az első pillér továbbra is alapfontosságú, senki nem mondja azt, hogy az első pillért meg kéne szüntetni, sőt, de nagyon fontos az is, hogy megfelelően hogy megfelelően hatékony legyen a második pillér. Amikor itt a megszakításokról beszélünk, akkor nem a 13% mínusz a baj, hanem az, hogy ehhez a tagállami és regionális szintű megvalósítás késlekedése is hozzájárul, ami, föl, ami sokszorozza a negatív hatást, és ugye Európa fele pénzügyi nehézségekkel küzd, nehéz tehát a társfinanszírozáshoz a hátteret megtalálni. Aztán az erre a pillére vonatkozó szabályok alkalmazását is meg kell vizsgálni. Nézzük a termelőket. Elnézést kérek, hogyha félreérthető voltam. Én egyáltalán nem akartam azt mondani, hogy meg lehet kerülni a kis termelőket, sőt, de hogyha nagyon sok a két hektárnál kevesebben gazdálkodó, és ugye itt egyszerűsítek, mert vannak, mert sokan vannak, akik nagyon jó minőségű árut állítanak elő, nagyon sokan szövetkezetekben csoportosulnak, nagyon sokan helyi piacra termelnek, illetve tagállamok között is jó az együttműködés, tehát mindenképpen támogatandó szerintem a szövetkezetek működése, de hát hogyha olyan a termelési szövet, hogy ezeknek a gazdáknak az életkora 60 év fölött van, nem nagyon van már képzés, és a városi életet, ne, életet nem igazán követik már megfelelő gyorsasággal vidéket, tehát itt valójában generációs problémáról van szó, nincsenek meg, az megfe, nincsenek meg a megfelelő ösztönzők, hogy fiatalok is gazdálkodni kezdjenek. Nem azt mondtam, hogy nő az exportunk, sőt az ellenkezőjét mondtam, hanem hogy csökken a világpiacon a részesedésünk, és mégis az eh, látható, hogy immáron netto exportőrünk vagyunk. Ez hogy lehetséges? Úgy, hogy a belső kereslet csökkent. Tehát a belső piacok nem megfelelően működik, nem tudja integrálni a piacokat, nem jól szervezi, vagy nem sikerül megszervezni a termelők együttműködését. És meg kell nézni azt, hogy mi az, ami nem működik még, miért csökkent a belső kereslet. Még egy dolog, a tárgyalási pozíció, az Európai Uniónak milyen tárgyalási lehetőségei vannak a világpiacon, illetve a nemzetközi e, szervezeteknél az európai értékeket védjük, ez egy európai értékrendszer, szociális értékeinket, környezeti értékeinket védjük, és ezeket az értékeket képviselnünk kell a nemzetközi fórumokon, a vto nál a TTIP tárgyalásokon, és mindezt össze lehet egyeztetni azzal, hogy a hozzáadott értéket és a minőségi termékeket helyezzük előtérbe, ezeket támogatjuk. Továbbá a kutatást és fejlesztést, az innovációt is támogatjuk, de azt is el kell érnünk, hogy a, a piac különböző szereplői, sőt a lánc különböző szereplői együttműködjenek, tehát például nem lehet a gazdák, a gyakorló gazdák tudását elveszni hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely többször is foglalkoztatni fog bennünket. Nagyon lényeges téma, hiszen az Európai Unió mezőgazdaságának jövőjéről és a kap működéséről van szó. Ha tehát azt mondjuk, hogy nagyon sok minden nem tőlünk függ, akkor ez valóban így van, hiszen külső tényezők től függünk. Ezzel lezárjuk ezt a pontot. Köszönjük szépen még egyszer Álvarez úrnak. Most pedig nagy örömre szolgál, hogy Dacsán Csolos biztos urat köszönthetem körünkben, aki véleménycserére jött el hozzánk, hogy vita, megvitassuk a mandátumában elért eredményeket. Öt évig ő volt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. Ez idő alatt nagyon sokszor eljött hozzánk, számos témáról esett szó, többek között nagyon nehéz témákról is. Azt gondolom, nagyon intenzív időt töltöttünk együtt, intenzíven dolgoztunk. A KAP reformja elfogadásra került, és számos más jogi aktus is. A reform most ott tart, hogy átültessék a gyakorlatba, azonban összegyűjtöttünk már vele kapcsolatban jó pár tapasztalatot, ezért örülök annak, hogy ma tapasztalatot cserélhetünk erről. Nagy örömömre szolgál, hogy eljött hozzánk, és ezzel át is adom a szót. Ezt követően pedig majd a képviselők kapnak szót. 18 óra 30-ig érünk rá, biztos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen természetes az, hogy azért nem teljesen érzelmektől mentesen ülök itt ma önök előtt, hiszen a biztos jelöltek meghallgatása jelenleg is zajlik, és nagyon jól emlékszem, hogy szűken öt évvel ezelőtt én is ott álltam, itt álltam az Agri Bizottság előtt, annak idején önök közül jó páran itt voltak, megtartottuk ezt a meghallgatást, és beszéltünk arról, hogy a mandátum alatt mi lenne a teendő a kapreformja kapcsán. Bizonyára emlékeznek erre. Önök közül az Agri szakbizottság tagjai voltak már, és óriási politikai, gazdasági és intézményi kihívások előtt álltunk annak idején. Azt kívántuk biztosítani, hogy a KAP reformja a versenyképességet, a fenntarthatóságot növelje és erősítse a mezőgazdaságban. Ugyanakkor igyekeztünk azt is kialkudni, hogy megmaradjon a költségvetés hiszen annak idején volt tárgyalás alatt a pénzügyi keret is. A Lisszaboni szerződés is előttünk volt még, eh, ami aztán arra vezetett, hogy az Európai Parlament tulajdonképpen egyenjogú partner a miniszterek tanácsával, és ez nyilván a kap a kontextusában is nagyon lényeges elem. Egy kérdésre nagyon jól emlékszem még a meghallgatások kapcsán, hogy eh, fejlődést vagy forradalmat kíván. Én annak idején azt mondtam, hogy a fejlődést igen, de a megfelelő irányba kell tapogatózni. Az agrárpolitika reformját végrehajtottuk, ennek célja pedig az volt, hogy nem csak az európai gazdák számára biztosítsuk az előrelépéshez való eszközöket, hanem egy legitim reformot is szemünk előtt tartunk, tartottunk itt Európában, hiszen a mezőgazdaságot szolgáljuk, az élelmiszerbiztonságot, nem csak EU-s, nemzeti, hanem nemzetközi piacon is, és szintéren is, hiszen Európa nagyon fontos szereplő a kereskedelmi politikában és társadalmi szociális szempontból is. Bizonyára arra is emlékeznek, hogy a KAP reformját megelőzően még arról volt szó, hogy az agrárium és az élelmezési kérdések az agrárszektoron kívül keretben is nagyon lényeges kérdéseket vetnek fel, amelyeket meg kell oldani. És ezeket az aspektusokat éppen ezért nem csak a mezőgazdaságon belül kell körüljárni, megtárgyalni, hanem nagy európai témává kell tenni a napi renden. Mi sikerült még? Nos, a költségvetés szempontjából a kap jól járt, aztán ugye a greeninget se felejtsük el, aztán a gazdaság és ökológiai szempontból fenntartható fejlődés, amelyet célul tűztünk ki az agráriumban. Aztán a tagállamoknak a rugalmasságát is megemlíteném, a reformja kapcsán, ha a végrehajtásra gondolok, hiszen 28 tagállammal dolgozunk is. A mezőgazdaság az egyes tagállamokban igencsak különbözően fest. Ezért a közös út megtalálása, hogy a közös piacon közös tegyen az agrárpolitika, megfelelő alapvetésekkel és azonos eszközökkel, ez az egyik feladvány. A másik oldalon azonban ott van az átültetés, a végrehajtás, ahol a tagállamok megfelelő rugalmassággal léphetnek. Nézzük akkor a közvetlen kifit. Hát itt megvannak a historikus kritériumok, ugye ezeket elhagytuk, hiszen ezek eléggé vitatottak voltak. Nem volt modern összefüggés, koherencia a 20 évvel korábbi feltételrendszerrel szemben. Úgyhogy most sokkal célzottabb, és mondhatom azt is, hogy flexibilisebb, rugalmasabbá vált ez a rendszer, amely tagállamokra szabott. A közvetlen kifizetések voltak a legfőbb eszközök a jövedelemtámogató eszközként, de olyan aspektusokat is megemlítenék, amelyek az általános jólétet szolgálják amikor is a gazdák mindennapi munkájára gondolok. És aztán a generációváltást se felejtsük el, hiszen újabb generációkra van szükség az agráriumban, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság mint szektor fennmaradhasson. Ezen kívül nem csak az EU mezőgazdaságának sokszínűsége fontos, hanem azt is szem előtt kell tartanunk, hogy vannak nagyon törékeny változásoknak kitett régiók, gondolok itt a hegyvidéki területekre, és itt is megfelelő eszközöket kell adni a gazdáknak a kezébe, hogy fenntartsák a gazdálkodást. A piacorientált intézkedésekről is szólnék. Hát itt arról van szó, hogy valódi biztonsági hálót hozzunk létre, nem, nem csak arra, hogy a válságokat valaki átvészelje, hogyha a gazda válságba kerül, a termelés során, a, a termesztés és az eladás során. Mindeközben azonban azt nem akarjuk, hogy a gazdák ki legyenek szolgáltatva a piac volatilitásának. Pontosan erre hoztuk létre azokat az eszközöket, amelyel reagálni lehet a válság megoldó mechanizmussal ezekre a kihívásokra. Ezeket az eszközöket sajnos nagyon korán tesztelnünk kellett a válság során az orosz beviteli embargó kapcsán, és ugye megnézzük a 2009-es helyzetet a tejágazatban, akkor azt látjuk, hogy a bizottságnak most lehetősége volt, hogy sokkal gyorsabban reagáljon. Még akkor is, hogy a lépésről lépésre kellett haladnunk. Akkor is a zöldség és gyümölcs szektorban tudtunk megfelelően lépni, majd pedig a tej ágazatban is. Megvannak tehát ezek az új mechanizmusok, az új eszközök rendelkezésünkre állnak, és nyilván le lehet vonni a következtetéseket, hogy lehet az egyiket javítani, eh, javítani, hogy, hogy nőjön a hatékonyság, amikor a fellépéseinkre sor kerül. Az teljesen világos, hogy a következő öt évben nehéz költségvetési helyzet közepette kell fellépni, hiszen kevesebb a forrás, és ezeket a rendelkezésre álló forrásokat nyilván sokkal hatékonyabban kell felhasználnunk. Aztán ugye a versenyügyi szabályokat is újra szabtuk, különös tekintettel az agrárszektor specifikus vonásaira sikerült olyan intézkedéseket fogalatosítani, hogy a gazdáknak a pozícióját és a termelői szövetkezeteknek a pozícióját is javítsuk az értékteremtő láncban, mindazonáltal persze itt azért van még jócskán házi feladat. Van egy közlemény a jelenlegi bizottságnak, és ezáltal ezeket az intézkedéseket tovább lehet görgetni a következő években annak érdekében, hogy a gazdák helyzete az értékteremtő láncban javuljon. Második pillére vonatkozóan is szólnék. A vidékfejlesztésnek tőkeátételi hatása kellene, hogy legyen, gondolok itt elsősorban a munkahelyteremtésre, hiszen a meglévő á, á, helyeket meg kell tartani, de újakat is kell teremteni. És itt a kulcs szó a diversifikáció. A vidékfejlesztés továbbra is egy olyan eszköz, amelyel az agrárszektor modernizálható, de amelyel a gazdasági tevékenység is diversifikálható a területen. A beruházási programok ki kellene, hogy egészítsék egymást, kompleterek, komplementerek kellene, hogy legyenek, a fejlődésre szoruló területeket, régiókat fejleszteni kell, a közvetlen kifizetéseket és a piacorientált intézkedéseket is hatékonyan kell tehát használni. Még egyszer mondom, mondom a komplementaritás itt a kulcs szó. És nagyon sok is az egymást kiegészítő eszköz már, és ezzel az egymást kiegészítő mechanizmussal válik lehetővé, hogy a reform egyes lépéseit koherensebbé tegyük, annak érdekében, hogy az agrárpolitikának ezt a két pillérét valóban össze tudjuk fésülni, természetesen más EU-s pénzügyi eszközökkel összekötve. Hiszen a növekedésről és a foglalkoztatásról szólva nyilván látnunk kell, hogy további potenciál van még abban, hogy további munkahelyeket teremtsünk a torban. Azt is biztosítanunk kell azonban, hogy az egyes lehetőségeket jobban összekapcsoljuk egymással, hogy minden lehetőséget, potenciált ki tudjunk aknázni. A kap reformjára vonatkozóan hagy emlékeztessem önöket, hogy mit, mit is tettünk, hiszen a termékeknek a minőségét is növelni kívántuk, van ugye egy minőségre vonatkozó rendelet, a hozzáadott értékekre vonatkozóan, az új perspektívákat is itt említeném meg a helyi termelésű eszközök kapcsán, ha például egy hegyvidéki területekről származó terméknek ugye az értékét értékeljük fel annak érdekében, hogy valóban hozzáadott érték, pótlólagos érték teremtődjön a nemzetközi piacon ezzel jobban jelen lehet lenni. Erre vonatkozóan is emlékeztetnék -e arra, hogy elindítottunk egy olyan eszközt, amelyel a belső piacot jobban tudjuk támogatni, azonban a, a Made in Europe címkével is ellátva ezeket a termékeket a nemzetközi piacon is jobban tudjuk pozícionálni és hogy ott ezek megvethessék a lábukat. Aztán a termékeinknek a minősége, és maga a termelésnek a minősége is egy nagyon lényeges elem. Aztán a kutatás és az innováció. Ide van a közön is van egy uh, új eszköz ebben a politikában, de a kap, uh, kapon belül is van egy ilyen eszköz, és ebben a tekintetben fontos, hogy ezek a források valóban célzottan kell, hogy megérkezzenek. Azt gondolom, hogy az agráriumban, akár a nagy vállalatokra gondolok, vagy a kisebb vállalkozásokra, a termelésekre, célzottan kell, hogy megérkezzenek itt a támogatások, akár nemzeti szintű, vagy nemzetközi piacra vívendő, vagy helyi termelési eszköz, termékekről legyen szó. Ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti. Nos, hát a politikánk sokkal legitimebbé vált a kapon belül, hiszen azt mondtuk, hogy az export visszatérítéseket szorítsuk vissza, a gazdasági partnerségeket Afrikával erősíteni kívántuk, és itt pedig már nem kívántuk alkalmazni az export visszatérítések eszközét. Ezt egyoldalúan döntöttük el Európában, dacára annak, hogy a nemzetközi partnerek sajnálatos módon nem követtek bennünket ebben a döntésünkben. Aztán menjünk tovább. A földrajzi jelzések elismertetése nemzetközi szintéren, a Kanadával való megállapodás, aztán a Szingapurral kötött megállapodás, de a Kínával kötött megállapodásban is nagy az előrelépés, a földrajzi mm, eredetjelöléseknek a, az elismerését illetően a kínai piacon. Összességében azt gondolom, hogy koherensek vagyunk azzal, amit a kapban elkívánunk érni, amilyen intézkedéseket foganatosítunk, azzal mindenképpen koherensek, főleg ugye az élelmiszerbiztonság kontextusában. A munkamódszereinkre vonatkozóan is mondanék még pár dolgot az elmúlt öt évre vonatkozóan. Ugye itt a társdöntés, az együttdöntésre utalnék, és itt nem csak az Európai Parlament szerepe nőtt a jogalkotásban, hanem azzal, hogy a parlament is politizált, és beleszólhatott a döntésekbe, is legitimebbé váltak a mi döntéseink. A végrehajtóként a bizottság nyugodtan mondhatja, hogy egyfajta új tudatra ébredtünk, hogy egy új megközelítésre van szükség, egy új paradigmára napi munkánk során. Most van egy új, igazi új partnerünk, ez pedig az Európai Parlament. A munkamódszerünket a bizottságon belül pedig így most újra kell orientálnunk, hiszen fontosabb szerepet játszik már a parlament, mint korábban, és a következő bizottság mandátuma során ez nagy valószínűséggel még láthatóbbá válik. Aztán még az munkamódszere vonatkozóan elmondhatom, hogy nyitott vitákat folytatunk, igyekezve bevonni a nyilvánosságot, amikor döntéseket hozunk, közös agrárpolitika eh, tematikában, és ezt az eszközt olyan elemnek kell tekinteni, amelyel ugyancsak eh, legitimebbé válnak a döntéseink a kapon belül. A mezőgazdaság témáját, az élelmezést eh, a széles nyilvánosság számára még közelebbé kívánjuk tenni, érthetőbbé kívánjuk tenni. Zárásképpen még egy pontot említenék, amely az önök számára nagyon fontos, hogy hogyan is tovább a reformmal, amit közösen indítottunk útjára, hogy könnyebben átültethető legyen, hogy ne legyen olyan bürokratikus, miközben ugye több rugalmasságot is szeretnének az egyes tagállamokon belül. Az bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottság minden évben számot ad a parlament előtt, hogy hogyan kerülnek elkötésre a mezőgazdasági források, és ha megengednek egy javaslatot, akkor azt mondom, hogy nagyon helyes lenne a kap szempontjából, hogyha a jövőben még szorosabban együtt tudnánk működni az Agri szakbizottság és a Költségvetés ellenőrzési szakbizottság. Hiszen az Európai Parlament és az EU is egy hangon kellene, hogy szóljanak a kap kapcsán hogyha a források helyes felhasználásról van szó. Miért mondom ezt? Hát azért, mert jövő, a jövő években nagyon fontos politikai döntésekre kerül sor, amelyekre szükség is van. A források helyes felhasználása kapcsán nem szabad túl magas eh, hiba eh, arányokat megengedünk magunknak, ugye nagyobb rugalmasságot szeretnének a régiók is és a tagállamok is, és éppen ezért nagyon lényeges számunkra, hogy a meglévő rendelkezésre álló eszközöket még hatékonyabban használjuk föl. Nos, ezek voltak a pontok, amelyekről beszélni kívántam. Az orosz embargóról nem nagyon szóltam, de hát tudják, hogy a mezőgazdasági főigazgatóság részéről jártak kint, és hát hogyha vannak további kérdéseik, nyilván nagyon szívesen reagálok erre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. 19 jelentkezünk van, úgyhogy le is zárom a felszólalók listáját. Itt a kérdés felelet. Kör következik, egy percben fogok tudni szót adni. Nincs több időnk egyszerűen, elég késő van már. Témákban bőven van választék. Szólt ön a válságról is tehát tényleg bőven van témánk. De akkor jó szokásunk szerint a koordinátorok kapnak először szót, Dessur, aztán De Castro úr, aztán Heisling úr, Agnyó, és így tovább, és így tovább. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr Csolos biztos úr, feltételezem, hogy biztosként jó hiszeműen igyekezett jó munkát végezni, és úgy gondolom, hogy ön igyekezett megvalósítani ezt. Munkája eredményével viszont nem vagyok elégedett. A között, amiről döntöttünk az elmúlt évben Luxemburgban politikailag, és amit a delegált jogszabályok tartalmaznak, nos a két dolog között óriási különbség van. Csalódott voltam, két éven keresztül vitatkoztunk a reformokról, sosem beszéltünk átszámítási tényezőkről, és időközben létrejött egy igen bonyolult reform, ami sokkal nagyobb bürokráciát jelent, mint eddig. Aggódom, ezt már nemrégben elmondtam, hogyha a gazdák észreveszik, hogy mi történik velük, akkor a 2019-es választásokon gondok lesznek. Remélem addig sikerül néhány dolgot tisztázni, hogy a gazdákat visszahozzuk a demokratikus politikai pártokhoz. Személyesen minden jót kívánok önnek, és köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, de Castro úr. Köszönöm, elnök úr. nem az elmúlt parlamenti ciklust kell most mérlegelnünk. Zolos úr nagyon sok dologot felidézett itt az imént, a pénzügyi tervezetet, a kapnak újra vissza kellett, a pakba vetett hitet újra vissza kellett szerezni ilyen nehéz gazdasági idők közepette. Ez volt tehát a feladat és a környezetvédelmi megfontolásokat ugyanakkor sokkal jobban meg kellett jeleníteni, mint eh, mint az eddigiekben, de nagyon fontos a gazdaság és a szociális dimenzió is. Szolos úr említette, hogy jót tesz a világnak az együttdöntés, a nehez, nehéz problémákat jobban meg tudjuk így oldani, és a döntéshozatali folyamatban folyamat demokratikusabb lett, ezért köszönet illeti Csolos urat. Sandra. Sandra úr, vagy asszony. Köszönöm, elnök úr biztos úr. Amikor hivatalába lépett, amit most felad, akkor az volt a helyzet, hogy a tej ágazat igencsak mély válságba került. Most elhagyja a bizottságot, és van egy tejcsomagunk, amelyről intenzív vita folyt az elmúlt években, de ennek ellenére továbbra is az a helyzet, hogy a tej ágazat továbbra is válságban van. A mai napon láttunk egy eh, holland jelentést, eh, miszerint a tejárak nem állnak vissza a korábbi szintre, nem hevédik ki a nehézségeket a következő években. Tehát én annyira nem vagyok bizakodó, mint amennyire ön említette. Azt látni kell, hogy a tej ágazatban bizony elcsúsztunk, és az egyik ígérete az volt néhány évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, hogy a kisgazdákat kívánja támogatni. Most ön már nem lesz nem sokkal hivatalban, miért nem tesz eleget az ígéretének? Państwa błagam, 30 sekund wydłużej. Nie damy rady. Arra kérem továbbra is önöket, hogy röviden reagáljanak. Mikkelzen úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Reagálnom kell. Köszönöm minden esetre az együttműködést, és a régiómból is a nevében azt tudom mondani, hogy a greening ez egy problémákat jelent nekünk, és azt gondolom, hogy őszintének kell lennünk. Voltak időszakok, amikor számos ügyben nem értettünk egyet a biztos úrral, közvélemény előtt sem. a Meggyőződésem, hogy sikerült egy nyelvet kezelni, önnek jót kívánok. Az a mezőgazdaság előtt nehéz idők állnak, és számos véleménykülönbség van a, meglátjuk a jövőben mi történik, e, de biztosítani kell a gazdák jövőjét egy olyan szinten, hogy tisztességesen megéljenek a munkájukból, és kezelni tudják a hívást. Ehhez azt hiszem segített hozzájárulni. Köszönöm szépen. Dziękuję, pan poseł Hausling. Hausling úr. Biztos úr, a frakcióm nevében és a civil társadalom nevében is köszönöm. Azt gondolom, hogy a civil társadalommal tényleg új mércét alkalmazott a párbeszédben. Egy újfajta mezőgazdasági politika jön létre, ezt önök köszönhetjük, és a parlament új szerepének természetesen. De hogy egy új indoklást keresett a kifizetésekre a mezőgazdaságban, azt gondolom, hogy Mm, ma nem adunk pénzt, mert gazda vagyok, hanem teljesítményt finanszírozunk, ezt kívánta a greeninggel jelzésként küldeni, és ez helyes irányba mutat, és hogyha vannak is nehézségek, de azért helyes úton indultunk el. Szerintem közpénz közszolgáltatásért. Ez lesz a mérce. A konzervatív oldalon nagyon kritikusak ebben az ügyben, de minden esetre a biztosnak sikerült elérni, hogy az agrárkifizetéseket teljes mértékben szinte biztosítottuk ezekkel az új indoklásokkal. Köszönöm szépen, hogy ilyen mércéket állítottak fel, és a következő bizottság is remélem folytatja ezt. Müller asszony a, a kap reforma tényleg a kis gazdaságokat védik. Én egy hegyvidéki gazdaságból érkezem, a legnehezebb körülmények között ezer méter magasságban állítunk elő tejet, és pontosan látom, hogy a bürokratikus előírások milyen következményekkel járnak, és a kis gazdaságok milyen nehezen boldogulnak ezzel. Ami az aktuális kapreformot illeti, amit most prezentált, itt arról is szó van, hogy termények esetében elismerjük őket. Egyrészt itt van a búza, még a konkoly, tönköly búza, és ezeket egy növénynek veszik, és ezek a nemzeti fehérje hízagok, amik létrejöttek, ezeket mi nem veszik figyelembe. Dziękuję pan poseł Agniu. Well, Commissioner, I'm bound... Egnyúl. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az a, legször, az a legszörnyebb, hogy a zöld lobby hihetetlen, uh, hihetetlen nyomást gyakorolt a vetőmagokat szabályozó, uh, vetőmagokat szabályozó uh, szabályokra, és nagyon rosszat tesz mindez, ráadásul a még termeszt tenyésztőknek is. Ennél rosszabb hatással nem lehetett volna mindez. Aztán az elmúlt öt évben ez az egész iparág megszenvedte az önténykedését, és a megoldást még mindig nem látható. Egy pozitívumot is szeretnék elmondani. ön e, nem, nem, az ön tevékenysége nem térített el attól, hogy amit eddig termeltem, azt ezután is termeljem, de hát azért köszönöm, hogy e, most letelt az ön mandátuma. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, ik ken u in Nederland als... Uh... Elnök úr, köszönöm szépen. Biztos úr. señor comisario yo quería agradecerle estos eh, cinco años de cooperación y de aportaciones. köszönöm szépen. Az elmúlt öt évnek azt hiszem, hogy pozitív a mérlege, megköszönöm, hogy odafigyelt ránk, megköszönöm, hogy ilyen gyümölcsöző volt az együttműködés. Örülök, hogy odafigyelt a mediterrán vidékre. Nagyon sokat lendült előre ez, ennek a területnek a földművelése az elmúlt öt évben, és nagyon köszönöm azt is, hogy jó kapcsolatot ápolt a parlamenttel. Ugye említette Oroszország problémáját, illetve az Oroszország miatt kialakult problémát. A bizottság nyáron nagyon gyorsan a felmerült problémákhoz, felmerült helyzethez kíván, kívánta ö, alkalmazni a szabályokat. Ö, egy elég nagy segélyt szavazott, vagy ítéltek meg, de van egy hónap, amire nem vonatkozik ez, tehát ez az egy hónap kiesik az export támogatásból, kérem, hogy pótolják ezt, hiszen ez nagyon sokat segítene a kisgazdákon. Köszönöm szépen. Slayer úr. Slayer asszony. Köszönöm szépen. Elnézést, úgy véltem, hogy rám nézett az imént, azért szóltam hozzá. Szeretnék a biztos úrnak köszönetet mondani mindenért, amit tett az elmúlt öt évben. Imlét említette az imént a tejipart, illetve a gyümölcsöket az orosz export helyzettel kapcsolatban. De ne felejtsük el, hogy más termékek is érintettek. illetve a disznóhús ágazat is érintett. Meg kell nézni, hogy, hogy a mezőgazdasági politikában fönnálló problémákat honnan lehet, hogyan lehet még leküzdeni. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy a francia tolmácsok elfelejtették bekapcsolni a mikrofont Kalinowski úr. Köszönöm szépen, biztos úr! Mint gazda szeretnék önnek köszönetet mondani elmúlt öt évi munkájáért. Nehéz körülmények között kellett nagy kihívásokkal szembenéznie, az elmúlt öt év válságáról nem is beszélve, az elkoli, az orosz embargó, és a reform előkészítése is megnehezítette a munkáját. Mit változtatna meg a reformmal kapcsolatban. Ugye már elindult a folyamat, de ha tehetném, itt változtatna még meg. Köszönöm, hogy ennyire őszinte volt mindig hozzánk. Említette a plusz kifizetéseket. Ezek nagyon fontos, ez nagyon fontos összeg ahhoz, hogy a költségvetést kiegyensúlyozzuk, és sajnálatos módon még mindig a történeti kifizetéseknél tartunk. Aztán pedig, ami az embargót illeti, Lengyelországot nagyon negatívan érinti mindez. A nemzeti kvóták helyzete sem segít nagyon, és azt hiszem ez tipikus. Köszönöm szépen, elnök. Érdekes lenne azt is megtudni, hogy mi az, amit meghajna a reformban Kusmiuk úr következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, említette a politikai embargót kérdését, ugye az Európai Uniós termékekről van szó, az a benyomásom, hogy a bizottság nem politikai módon reagált mindenre, bár már két hónapja tart az embargó, és az Európai Uniós gazdákra vonatkozik ez az embargó de semmilyen kompenzációt nem fizettek még ki, ugye ezek olyan gazdák, akiknek sokkal alacsonyabban, akik sokkal alacsonyabban tudják most csak értékesíteni termékeiket. Mit tervez ez ügyben tenni a bizottság, illetve a válság tartalékot mikor fogják felhasználni? Ön szerint nem volt hibás az eddigi eljárásuk? a mezőgazdák által nekünk eljutatott dokumentuk alapján nem kapják meg feltételek nélkül ezeket a, ezeket a kompenzációkat, tehát eddig semmit nem kaptak. Kérdésem, hogy itt most tévedésről van szó, vagy mi történt? Ja, danke. Köszönöm szépen. Hát egy percben egy öt éves mandátumról beszélni azért ez nem egyszerű, de biztos úr, a gazdák szempontjából is, akik nagyon nehéz körülmények között dolgoznak többek között hegyvidéki területen, azért az öt éven belül voltak közös sikereink is. A munkaminőség, aztán a tej, csomag, különböző definíciók, úgyhogy ezek mind sikerek. Ami a kapreformot illeti, hát Istenem, majd az idő megmutatja, hogy mi volt helyes, mi nem. Azt meg kell jegyeznem, hogy a, a rugalmasság kapcsán, amiről ön is beszél, talán néha túl sok rugalmasságot hagytunk a tagállamoknak, főleg például, hogy a sajátomra gondolok, mert a historikus feltételek mellett kitartottak, és ezek 2020-ig fent is fognak maradni. Szerintem ez sajnálatos. Az igazságosság jele lett volna, üzenete lett volna, hogyha intenzívebben dolgozunk itt a konkurencia mellett, de ez nem csak az ön hibája, hanem a miénk is. Minden jót kívánok, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az elmúlt öt évért, a jó együttműködésért a parlamenttel. Nagyon kompetensnek mutatkozott, mindig érdemi vitákat folytattunk, és ez nagy tetszést aratott nálam. Nagyon nehéz körülmények között, nagy politikai nyomás közepette kellett dolgoznia, úgyhogy mindenképpen sikernek mondható az, hogy egyáltalán létezik még közös agrárpolitika. Nagyon sok lobby tevékenykedik, kereskedelmi lobby, ez különösen erős Európában, és ezáltal a gazdák itt Európában nagyon nagy nyomás alatt állnak. Kevés időm van, úgyhogy csak egy megjegyzésem van, csatlakozva ahhoz, amit az előttem szólók mondtak az embargó kapcsán. Hát itt sajnálatos módon kicsit kevésbé volt felkészült a bizottság, mert a Krimfélsziget anektálását követően azonnal reagálni kellett volna. Jobb lett volna, hogyha felkészültebben mutatkozik az EU, mert akkor talán az embargóval el is riaszthattuk volna Oroszországot. Lopé úr, köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Én új tag vagyok itt a képviselők között, úgyhogy nem nagyon tudom megítélni az öntevékenységét. Mégis, hogyha a jövőre gondolok, és a jövőbe tekintek, köszönetet kell mondjak önnek, azért is, hogy járt Litvániában nemrég. Számos más témát végig tárgyaltunk, de az embargót is, aztán a tejtermékek áráról is volt szó a tárgyalások során. És aztán ott van az afrikai sertésláz, és számos más kérdés, amelyet meg kell válaszolni. És ezekre nem lesznek olyan egyszerűek a válaszok, sem a nemzeti, sem az európai hatóságok részéről. nem is jól működik a settlement szabályozás. Úgyhogy az alatt, amíg most érvényes a mandátum, a kérem szépen, hogy lépjen ez ügyben. Korti úr. Köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom önnek, biztos úr. Az egyik dolog, amely nem csak bennem, hanem másokban is fölmerült, az biztos az a hatás, amelyek tehát, hogy milyen hatása van a farm látogatásoknak magára, a, a, a gazdákra, milyen mentális nyomást jelent mindez. És azt gondolom, hogy ez a felügyeleti rendszer tulajdonképpen romlott az elmúlt időben. Nyilván az, hogy szükség van az ilyen felügyeletre, az ilyen látogatásokra, ellenőrzésekre, ez fontos, hiszen a magas minőségű termékek mindenképpen elsődlegesek, de azt gondolom, hogy ezt a rendszert méltányosan kellene mind a gazdák, mind pedig a fogyasztók részéről kialakítania, illetve megváltoztatnia a bizottságnak. Ferran úr. Igen, hát ma este itt az Agri Szakbizottságon belül vitázunk, és azt mondhatjuk el önről, hogy ön biztos úr egyszerűen elvette a lényegét az agráriumoknak. Kvázi kolera és pestissel sújtotta ezt az ágazatot, ez egyik oldalon ott van a szabadkereskedelmi megállapodás az amerikai Egyesült Államokkal, a másik oldalon ott vannak a környezetvédelmi ö, krízisek, az ab, abból adódó hatások, és hát kicsit elszabadult itt, elszabadult a, a hajó, nincs kontroll alatt ez a szektor. Az orosz embargó hatásai alatt állunk, a mai napig, és azt kell megállapítanunk, hogy a 2000-es év óta tulajdonképpen nem nőtt a költségvetés. Mit tegyenek akkor az európai gazdák? Hogy maradjanak fenn a világra szóló versenyben, hogyha csak a növekvő termelékenység áll az előtérben? Tantan úr. Biztos úr, én is szeretnék köszönetet mondani önnek az együttműködésért, az együttműködési hajlamért, amelynek tanulmányosságát tette az elmúlt öt évben. A déleurópai országok meghallgatása találtak önnél, és bizonyára jobbak lesznek a munkahelyek, és, a, és az együttműködés jobban, még jobban is működhet az önre szortja és a mi szakbizottságunk között, de hát ez már majd a következő biztos és időszakban fog megmutatkozni. Kérem én, hogy az Európai Unió az agrárpolitika jövőjét ön milyennek látja, hogyan ítéli meg. Köszönöm. Delais úr. Delais asszony. Javítja magát az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Csolos úr, biztos úr. Én újonc vagyok itt a parlamentben, de zöldségtervesztő is vagyok egyben. És azt kell mondanom, hogy az embargót, az orosz embargót követő reakciója, még akkor is, hogyha itt a kollégák ezt nem tartják elegendőenek, átfogóbbnak tekinthető, mint a múltban történt egyéb válságok esetében hogyan gondolkodik ön arról, hogy új piacokat kellene feltárni az említett szektor vonatkozásában? És hogyan tudnánk a saját termékeinket jobban promotálni, jobban reklámozni, jobban forgalmazni? Itt elsősorban a gyümölcs és zöldség szektorra gondolok. A reklámozás területén 50%-os költségekkel számoznunk, számolnunk, és hogyha a válságot elemezzük, akkor a bizottságnak más eszközöket is kellene látnia, hogy nem képesek a gazdák arra, hogy ezt önmaguk finanszírozzák, és nem lehet tőlük ezt elvárni. No, hát ez volt az összes felszólalás, kérdés itt az érdeklődék köréből, és ezzel visszaadom a szót a biztos úrnak. Megkinész asszony még szót kér. Köszönöm. Először is biztos úr szeretnék személyesen is köszönetet mondani. Nagyon jó volt az együttműködés önnel, és köszönöm, hogy eljött Írországba korábban. Azt gondolom, hogy nagyon bölcsen szólt, és nagyon pontosan figyelnünk kell arra, hogy a kokobüval közösen kellene dolgoznunk. Azt gondolom, elnök úr, valóban aktívabban kell itt föllépnünk, mert ami itt az inspekciók kérdését illeti, kicsit másként gondolkodnak az ellenőrzések eh, kérdéséről az ottani tagok és mi. Úgyhogy ez fontos megjegyzés volt. Nem tudom, hogy mi lesz majd az ön öröksége, mit hagy maga után a kap kapcsán, és mi az, amit elért, milyen eredményeket tud felmutatni. Tudom, hogy a greening kapcsán nagyon sok kritika hangzott el, de van két dolog, ahol tényleg lehetne hatás döntésben javítani. Az egyik, hogy mielőtt javaslatot terjesztenek be, működjünk önökkel együtt, és legyen a delegált aktusok kapcsán tisztánlátás. Köszönöm szépen, Köztinger asszony is ezzel vége. Csak nagyon röviden, ami az oroszországi szankciókat illeti. A Strasburgi plénumon már volt egy vita erről, és elérhetjük -e, hogy az agrárbüdzsén kívül is biztosítsanak összeget, mert a gazdáknak kell fizetniük az árát az, az, oroszországi szankcióknak, és nem ők okozzák ezt, ezért megoldást kell találni, mert nagyon sok kritikus pontot említettek a mai napon. Ön is tudja éppen, ami a greeninget illeti intézkedésként, a plusz bürokratikus terheket. Én is a kritikusok oldalán álltam. A kérdésem most az, hogyha ma újra biztos lehetne, mit változtatna meg, vagy mit csinálna másképp. Köszönöm szépen. Wszystko jest, jeszcze możliwe, e, pan komisarz. Úgy látom, minden lehetséges, nagyon fiatal még a biztos úr, úgyhogy számos lehetősége van. Köszönöm szépen a szavaikat. Nagyon bízom abban, hogy a következő hónapokban, években még lehetőséget kapunk arra, hogy tárgyaljunk, akár informális keretek között is. Egy sor képviselő felvetette azt, hogy a jövőben hogyan csinálnám a dolgomat ezen a területen. Azt gondolom, hogy visszafogottnak kell lennem, ezt kívánja a tisztesség én azt végeztem el, amit én helyesnek találtam. Őnek is lesznek elképzelései, az utódomnak ő felel ezért. Nem gondolom, hogy helyes lenne, ha én most ajánlásokat adnék neki. Természetesen Phil Hogannel beszéltem, vannak politikai tapasztalatai, jól ismeri a mezőgazdaságot, meggyőződésem már a származása alapján is, hogy jó gondolatokkal, elképzelésekkel vág bele a munkába. Deszúr azt mondta, hogy van javítani való a kap reformon, hogy hibákat követtünk el. A reform a munkánk eredménye, a három intézmény közös munkája ez én kész vagyok megvédeni a saját javaslatomat, az eredeti javaslatomat viszont ebbe belenyúltak, ezt megváltoztatták. A demokratikus eljárás ezt követeli meg a tanács és a parlament is hozzászólt ehhez. ahogy a Luxemburgban döntöttünk, az a közös munkánknak az eredménye, amit tárgyalásokon értünk el. Ez nem az én eredeti javaslatom, vagy nem a bizottság javaslata volt. Én így fogadtam el, hiszen a demokrácia erről szól a parlamentben. Különböző frakciók vannak, és a frakcióknak megvan a saját elképzelésük. Ami a személyes elképzelésemet illeti, nekem fontosnak tűnik, hogy elfogadjuk a demokratikus döntéshozatal folyamatát. Újra és újra meg kell próbálni javítani azt, amit akarunk. Kész vagyok persze az Európai Bizottság javaslatát megvizsgálni, és az eredménnyel összevetni. Mi egyszerűbb, mi bonyolultabb, ezt meg lehet vizsgálni. Természetesen a különböző követelményeket támasztottunk, a legkülönbözőbb elvárásoknak akartunk eleget tenni, és ennek lett az eredménye az, amit együtt értünk el. Nekem úgy tűnik, és ezt már elmondtam korábban is, hogy a kap elfogadása után rögtön, most egy év után nyilvánvalóan lenne mit javítani a végrehajtásban. Mindenek előtt a greening ügyében. Hiszen ez mindig, minden új elképzelés esetében így van. Persze lehet javítani ezen, és a parlamentnek meggyőződésem szerint ebben szerepet kell, és szerepet is fog játszani. Azt is gondolom, hogy ne öntjük ki a gyereket a fürdővízzel, a greening ügyében sem. Mindig, ha valami új eszközt vezetünk be, a, azzal vannak nehézségek, ez nem csak egy trükk, hogy a kap pénzeit megőrizzük. Nézzük meg az EU-n kívül mi történik. Azt is látni kell, milyen gyakran nem csak a versenyképesség játszik szerepet, hanem a fenntarthatóságot is szemet kell tartani. Ne termeljünk többet, mint amit lehetővé tesznek a forrásaink. És azt gondolom, hogy ezen a területen nagy lépést tettünk előrefelé itt Európában, hiszen Európa a vezetője lett egy ilyen mozgalomnak. Persze van mit javítani ezen is, de az az alapgondolat, hogy teljesítőképesebb mezőgazdaságot akarunk, amely szociális, gazdasági és fenntarthatósági aspektusoknak is eleget tesz, nos, úgy gondolom, hogy ez egy olyan pont, amiben ben követőink lesznek az egész világon. Nem csak Európa fogja ezt csinálni, ugyanis Európa szerez majd tapasztalatokat. Persze a bürokratikus terhelés csökkenteni kell, ahol csak lehet, és ha ez sikerül, akkor valamennyien, valamennyiünk közös sikere az. Annak is örülök, amit Egnium úr mondott, ő továbbra is lucernát akar termeszteni, hiszen ez neki tetszik, ez egy jó kultúra, és nem akarja, hogy el, lehetővé tegyék, hogy előírja bárki számra, hogy mit termeljen. A gazdákra kell ezt bízni, mi is így gondoltuk. Hogyha ilyen eljárásban működik tovább, ilyen munkamódszerrel, akkor ez mindenkinek jót tesz. Müller asszony a kisgazdákról beszélt. Ezeket jobban védik. Mutasson egy másik kap reformot, amely jobban leképezi a kis gazdák eh, életét, mint a legutóbbi. Vonatkozik ez a hegyvidéki gazdákra is. Számos elem kifejezetten a kisgazdákra céloz, például a közvetlen kifizetések ügyét véve, vagy adott esetben a greening intézkedéseit is. Azt hiszem, hogy rendelkezünk megfelelő eszközökkel, hogy a kis gazdáknak is segítsünk, hogy jól tudják értékesíteni a termékeiket, és a közjó érdekében tudjanak működni. Tehát a kisebb termelők vonatkozásában elmondhatjuk, sok minden szemére vethetünk a kapnak, de azt, hogy a kis gazdákra nehezedő bürokráciát erősítette volna, hát éppen ellenkezője az igaz. Vonatkozik ez a greeningre is, vonatkozik ez a kifizetésekre is. Tantan úr feltett nekem egy kérdést, és tudom is, hogy mire célzott a kérdésével. Mi marad meg a sok utazásból az EU-n kívülre. Öt éven keresztül voltam biztos, és még inkább meg vagyok győződve arról, amit már korábban is tudtam, hogy teljesítőképes a mezőgazdaságunk. Sok mindenre lehetünk büszkék nemzetközi keretek között is, főleg a diverzitást illetően és a fenntarthatóságot illetően. Ez a mi sajátosságunk másokkal szemben, másokhoz képest a világon. Nagyon különböző mezőgazdaságaink vannak itt az EU-n belül, és nagyon sokféle termékünk is van. Többen elmondták azt, is, hogy az EU gazdái nem rendelkeznek saját sorsuk felett, és hogy nem tudnak eleget tenni a kihívásoknak, amelyek globálisan leselkednek rájuk. De ha megnézzük a mezőgazdaságot, az élelmiszertemlést az EU-ban, az eredmény az, hogy mi vagyunk a legnagyobb exportőrök az egész világon. Hát többet nem mondhatunk a teljesítő képességünkről az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban, mintha ezt a tényt közöljük. Itt arról van szó, hogy nem a mennyiségre törekszünk, hanem az értékteremtésed. Lehet, hogy mennyiségben nem mi vagyunk a legnagyobb exportőrök, de az értéket tekintve igen vonatkozik ez a termékeinkre, a hagyományainkra, a speciális ismereteinkre. Ez az, ami az EU gazdaságának mezőgazdaságának nagy előnye. A világ folyamatosan változik, és saját hangon kell beszélnünk, és ha csak a világhoz alkalmazkodnánk, nem hiszem, hogy jobban élnének itt a gazdák. Akár még kevesebbet importálnánk, de ezzel egyedül kevesebbet is exportálnánk hogyha csak az önellátásra törekednénk. Azt gondolom, hogy ezzel munkahelyeket szüntetnénk meg a mezőgazdaságban. Úgy gondolom, hogy Európában erős mezőgazdaságunk van, főleg, hogyha az értékteremtést veszük, a többletértéket. Mondom, ez tudomány eredménye, innovációs képesség és a hagyományok eredménye közösen. Az európai mezőgazdaságnak e, esélyt kell adnia mindenkinek, a kicsiknek, a nagyoknak, a hegyvidéken termelőknek, és ezen a területen lépett előre a kap és természetesen a jövőben ezt kell folytatnunk, alkalmazkodva a körülményekhez. Hogyha egyszerűsíteni tudnánk a kapot adott esetben, mert közös szabályt alkalmazunk mindenkire nézve, akkor adott esetben ezt a sokszínűséget ásnánk alá. Nem lehet egy európai átlaggal számolni mindenhol. Úgy gondolom, hogy ez a szerződések szelleme, ahogyan itt viselkedtünk, és ezt alkalmazzuk az európai mezőgazdaságra. Az EU-nak 28 tagállama van, és úgy gondolom, hogy itt egy politikai innováció képesség is szerepet játszik. Gondoskodnunk kell arról az intézmények szintjén, hogy legyen egy közös mezőgazdaságunk Európában, amit a helyszínen is jól tudnak alkalmazni és át tudnak látni. Egy rövid megjegyzést engedjenek még meg az orosz embargóra. Mi a lehető leggyorsabban reagáltunk, amint megtudtuk, hogy mi a döntés Wojciechowski úr. Nem tudom, hogy meg lehetette ezt jósolni, hogy milyen tervei vannak Oroszországnak, milyen termékekre, milyen intézkedéseket hoznak ott. Amint rendelkeztünk a szükséges információkkal, meghoztuk a gyors döntést. És Garcia asszonyra pedig azt tudom válaszolni, ezek az intézkedések augusztus 18-ától vannak hatályban, bár a döntést csak augusztus végén hoztuk meg, felhatalmazáson alapuló jogszabály de a forduló révén, de a fordulónap 18-a, augusztus 7-én jelentették be az embargót, nem, néhány nappal később hatályba léptek az intézkedések. Miért nem tudunk mindenkinek eleget tenni, az összes követelésnek legyen az lengyel vagy más? Egyszerűen azért, mert korrekt módon kell az intézkedéseket alkalmazni. Az Európai Bizottság nem tud mindent ellenőrizni, nem tud minden gazdának eleget tenni a kérései alapján. A fontos az, hogy a jogszabályokat jól alkalmazzuk, és ennek keretében kimenünk hatékonyan fellépni, és őszintén. És ezzel a válságon a lehető leggyorsabban túl akarunk lépni, hogyha az a benyomás alakul ki valamiben, hogy a szabályokat ki kell használni teljes mértékben, akkor erre azt tudom mondani, hogy óvatosan kell bánni az európai pénzekkel, túl nagy mozgásterő nincs. Szabadítottunk fel pénzeket a válság idejére, lehet, hogy nem is tudják mindet lehívni, mert olyan kérelmeket is benyújtanak, olyan intézkedésekre, amelyek egyszerűen nem helyesek, és, de erről nem az Európai Bizottság tehet, ha, valaki, ha a kérelmek nem jók. A támogatási intézkedésnél a promóciónál csak annyit tudom finanszírozni, amennyit a rendelet lehetővé tesz. 50%-ra van szó a tanács és a parlament úgy döntött, hogy ezek az új támogatások egy kicsit később lépnek érvénybe, hogy mm, legyen idő a reakcióra. Várjuk az új rendeleteket, amik több, nagyobb rugalmasságot biztosítanak. Addig pedig a szövegeket kell alkalmazni és itt egy 50%-os társfinanszírozás szerepel a szövegekben. Gondoltuk, hogy a szövegeket is lehetne módosítani, de erre nem jutott idő. Egyelőre ezek a szövegek állnak rendelkezésre. Milyen következtetéseket lehet levonni az együttműködésből a bizottság és a parlament között, meg Guinness asszony fontos dolgokat mondott a delegált jogszabályjal kapcsolatban. Nyilván le lehet vonni a megfelelő következtetéseket ebből. Az Európai Bizottságnak is le kéne vonni a következtetéseket. Vonatkozik ez a felhatalmazáson alapuló jogszabályok elfogadására is. Időben kell reagálnunk, és látnunk kell, hogy az Európai Bizottságnál a jogalkotók, az Európai Bizottságnál jól kell előkészíteni a jogszabályokat, hogy a jogalkotók dolgozni tudjanak ezekkel, oly módon, hogy a szövegek tényleg jók legyenek. A parlamentek és a tanácsnak másrészt meg kell értenie, hogy végrehajtható jogszabályokra van szükség. Ez kell, hogy legyen az alap úgy gondolom, itt néhány következtetést le lehetne még vonni, de most egyelőre a bajom Köszönöm az együttműködést, a nyílt beszédet, sokat tanultam az elmúlt időszakban. A politikai orientációkról is az együttműködés során, és egész biztos vagyok abban, hogy valamilyen módon továbbra is a mezőgazdaság környékén fogok dolgozni. És szerintem lesz még lehetőségünk arra, hogy együttműködjünk. Köszönöm szépen! Panie komisarzu, to były... Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon nehéz évek vannak mögöttünk és ön mögött is. Parlamentként és szakbizottságként úgy érezzük, hogy a felelősség közös volt. A Lisszaboni szerződés után a parlamentnek is együttdöntési hatásköre volt, Nos, nagyon sok kihívás van még előttünk. Ne felejtjük el, hogy a külső körülmények is megváltoztak. Értékelésünk optimista. Úgy vélem, hogy a különböző értékelések, vélemények folytonosan javulni fognak, szeretnék ezért köszönetet mondani, és szeretném megköszönni ezeket a kitűnő éveket. Felelősség teljesen dolgoztunk a mezőgazdaságért, Európáért, a gazdákért. Szeretnék önnek köszönetet mondani mindazért, amit tett. Minden jót kívánok önnek, sok sikert, és egész biztos találkozunk még, mert egy olyan ember, akinek akkora tapasztalata van, mint önnek, bizonyára használhatja még ezt a rengeteg felgyülemlet tapasztalatot. Köszönöm a munkáját, és köszönöm, hogy ellátogatott ide. Most pedig szeretném a képviselőket a következőről tájékoztatni. Az 5G3 teremben a nyugati Balkárról lesz majd egy tájékoztató ülés, illetve arról, hogy milyen Európai Uniós perspektívái vannak ennek a ö, térségnek. Egyébként most fog kezdődni, fél hétkor, az 5G3-ban. Holnap Holnap pedig nem én fogom vezetni az ülést, mert egy gazda konferencián kell részt vennem, és más képviselőtársaimnak is köszönöm szépen, és ezzel véget ért a mai ülést.